Señor Presidente. Az elnök. Muito boa tarde. São. Está... Jó napot kívánok! Olasz! Megnyitom az ülést. Kezdjük a közleményekkel. A holnapi, tehát 19, június 19-i szavazás a be, bejelölt, bejelentetteknek megfelelően zajlik, viszont a kérések fényében és a sok módosító fényében, főleg azért, mert sok külön szavazást kértek, ezért az információ a különböző időszakok szavazásáról már megjelent az Európai Parlament honlapján azon az oldalon, amely a, az elsőbségi információkat tartalmazza a napi rendel kapcsolatban, ha ezzel kapcsolatban nincsen ellenvetés, akkor ezt a módosítást elfogadjuk. Tehát holnap három szavazás lesz a nagy igényre való tekintettel. Most pedig áttérek a második eh, szavazás eredményeinek bejelentésére. A következő szavazási eredmények születtek a bankunió témával kezdünk. Hármas bekezdés elfogadva. Négyes bekezdés első rész elfogadva. Négyes bekezdés második rész elfogadtuk. Ötös bekezdést, ötös bekezdés első részét elfogadtuk. Ötös bekezdés második részét elfogadtuk. ötös bekezdés harmadik részét elfogadtuk. Ezt követően jön a tízes módosító, amely a hetes bekezdést módosítja, ezt is elfogadtuk. A 11-es módosítót, amely a 9-es bekezdés után jön, elfogadtuk. a tízes bekezdés első részét elfogadtuk, a tízes bekezdés második részét elfogadtuk, a tízes bekezdés harmadik részét elfogadtuk, a 11-es bekezdés első részét elfogadtuk, a 11-es bekezdés második részét elfogadtuk. A 13-as bekezdés után az 5-ös módosító első részét elfogadtuk. Az 5-ös módosító második részét nem fogadtuk el. A 2-es módosítót nem fogadtuk el. Aztán a 14-es bekezdés első részét elfogadtuk, 14-es bekezdés második részét elfogadtuk, 15-ös bekezdés első részét elfogadtuk, 15-ös bekezdés második részét elfogadtuk, 18-as bekezdés első részét elfogadtuk, 18-as bekezdés második részét elfogadtuk, 18-as bekezdés harmadik részét elfogadtuk, 18-as bekezdés negyedik részét elfogadtuk, a hatos módosítót a 21-es bekezdéshez elutasítottuk, a 30-as bekezdést elutasítottuk. A 31-es bekezdés első részét elfogadtuk. A 31-es bekezdés második részét elfogadtuk. A 3-as módosítót, amely a 33-as bekezdést módosítja, nem fogadtuk el a hetes módosítót, amely a 36-os bekezdést módosítja, szintén nem fogadtuk el. 12-es módosítót, amely a 41-es bekezdést módosítja, elfogadtuk. A 41-es bekezdés első része így okafogyottá vált, kiesette. A 41 bekezdés második része szintén okafogyottá vált. 44-es bekezdés elfogadtuk. 8-as módosító a 49-es bekezdés után elutasítottuk. A, az 50-ös bekezdést nem fogadtuk el, az 51-es bekezdés első részét elfogadtuk, az 51-es bekezdés második részét elfogadtuk, az 51-es bekezdés harmadik részét elfogadtuk. 52-es bekezdés, még bekezdést elfogadtuk. Az 53-as bekezdést szintén elfogadtuk. a négyes módosítót az 56-os bekezdés után nem fogadtuk el, a 9-es bekezdést, amely a C preambulum bekezdéshez lett benyújtva, elfogadtuk, és az egyes módosítót a H preambulum bekezdés után nem fogadtuk el. Ezek tehát az eredményei a bankunióval kapcsolatos módosítókról lezajlott szavazásnak. Most pedig következzenek a 2021 évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások témájában történt szavazás eredmények. E, itt látják is már a képernyőn kivetítve a szavazások eredményeit, részletesen olvashatják az adatokat, e, a, ezek tehát az eredmények 24-es módosítót nem fogadtuk el, 7-es módosítót e, nem fogadtuk el, 8-as módosító első részét nem fogadtuk el, 8-as módosító második részét nem fogadtuk el. 9-es bekezdést nem fogadtuk el, 9-es módosítót, bocsánat, nem fogadtuk el, 10-es módosítót nem fogadtuk el, 11-es módosítót nem fogadtuk el, 12-es módosítót nem fogadtuk el, 13-as módosítót nem fogadtuk el, 15-ös módosítót nem fogadtuk el, 7-es bekezdést elfogadtuk, 16-os bekezdést a 8-as módosi, a 8-as bekezdéshez nem fogadtuk el, a 8-as bekezdés első részét elfogadtuk. Ugyanúgy, ahogy a nyolcas bekezdés második részét is elfogadtuk. A kilences bekezdés első részét elfogadtuk. A kilences bekezdés második részét elfogadtuk. A 11-es bekezdés első részét elfogadtuk, a második részét a 11-es bekezdésnek szintén elfogadtuk. A 17-es módosítót a 13-as bekezdéshez elutasítottuk, a 22-es módosítót szintén a 13-as bekezdéshez elutasítottuk, a 13-as bekezdés eredeti szöveg első részét elfogadtuk, a második részét a 13-as bekezdésnek szintén elfogadtuk. Az el, egyes módosítót a 17-es bekezdéshez elfogadtuk. A 14-es módosítót a 20-as bekezdés után nem fogadtuk el. 23-as módosítót elfogadtuk. A 23-as bekezdést elfogadtuk, a 25-ös módosítót nem fogadtuk el, a 26-os bekezdés első részét elfogadtuk, a 26-os bekezdés második részét elfogadtuk. A 18-as módosító a 27-es bekezdéshez elfogadtuk. A 30-as bekezdés első részét elfogadtuk. A második részét a 30-as bekezdésnek szintén elfogadtuk. Jön a második, a 31-es bekezdés és a kettes módosító, ezt nem fogadtuk el. 26-os módosító a 33-as bekezdés után elutasítva. 27-es módosítót el, ö, nem fogadtuk el. 19-es módosítót elfogadtuk. A 28-as módosítót nem fogadtuk el. A 41-es bekezdés első részét elfogadtuk, a 41-es bekezdés második részét szintén elfogadtuk. Következik a három D módosító a 45-ös bekezdéshez ezt elutasítottuk. 20-as módosító a 49-es bekezdéshez nem fogadtuk el. A 49-es bekezdés eredeti szövegét elfogadtuk. A 21-es módosítót az 51-es bekezdéshez nem fogadtuk el. A négyes módosítót az 57-es bekezdéshez elfogadtuk. Ötös módosító az A preambulum bekezdés után elutasítva, és a hatos módosító a B preambulum bekezdés után szintén elutasítva. Ezek voltak tehát a szavazás eredményei. a költségvetési iránymutatásokra vonatkozóan. A harmadik szavazás következik. Nossa kollega Olmayer. De Holmeyer asszonynak szeretném megadni a szót, aki szót kér. egy olyan eljárással kapcsolatban, amely a cseh köztársaság miniszterelnöke ellen irányul, miután egy adott esetben egy összeférhetetlenség valósul itt meg. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Egy állásfoglalási indítványról fogunk szavazni, a cseh köztársaság miniszterelnökével kapcsolatban, mert az uniós forrásokkal visszajöttek, és esetleges összeférhetetlenség is felmerül. Több látogatást is tettünk Csehországban, és azt láthattuk, hogy nincs igazából egy olyan működő rendszer, amely az ilyen összeférhetetlenségre megoldást kínálna. úgy érezzük, hogy e, pontosan ennek a hiánya teszi azt lehetetlenné, hogy az összeférhetetlenségeket megfelelően e, felmérjük. A legmagasabb e, hatáskörrel rendelkező hatóság keze pedig meg van kötve, nyomást gyakorolnak a hivatalnokokra felülről. Az az alapvető üzenet, hogyha ezeket az összeférhetetlenségeket megerősítik, hogy ezek léteznek, akkor ezeknek véget kell vetni. Először is az támogatások ilyen célú és ilyen módú felhasználásának véget kell e, vetni. Hogyha erre nincsen lehetőség, akkor az egyetlen következmény csak az lehet, hogy e, az adott e, hivatal betöltőnek le kell mondania. Egyértelmű üzenetet kell küldenünk azzal kapcsolatban, hogy az uniós az uniós forrásoknak nem az oligarchákat, hanem mindenkinek az érdekét kell szolgálniuk. Köszönöm. Nos, a felszólalás után el tudjuk kezdeni a harmadik szavazási fordulót a mai napon. Ezt a szavazást megnyitjuk, és ez a szavazás egészen 19 óra 45 percig lehetséges. Ugyanazt az eljárást fogjuk követni, amelyet már a korábbi szavazásoknál alkalmaztunk, és ezzel megnyitom a harmadik szavazási fordulót. Brüsszel idő szerint 19 óra 45-ig szavazhatnak, a szavazás eredményeit pedig ma 22 óra 15 perckor jelentjük be, és most megnyitom a szavazást, az ülést pedig felfüggesztem.